Bonjour, euh, merci d'être là. On va... Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek, megkezdjük a munkát, és szeretném elmondani, hogy ezeknek a parlament közi üléseknek a sikere, ami tegnap is ma is, azt mutatja, hogy mekkora érdeklődést tanúsítanak egyrészt az európai parlamenti képviselők és a nemzeti képviselők ez iránt a jog szabály iránt, ami az adatvédelmi jogokat szabályozza. Nagyon érdekes, hogy ez a jogszabály valamennyi állampolgárt érinti, és követ, szükségszerűen fogja érinteni minden egyes embernek a mindennapjait. Nagyon oda kell figyelnünk erre, és biztosítanunk kell ilyen körülmények között, hogy hatékony védelmet kapjon ez az alapjog, a magánélet joga és az adatok védelme, védelméhez való jog. Ugyanakkor nem szabad szem elől tévesztenünk, az sem, hogy ez a jogszabály, ez vonatkozik minden gazdasági ágazatra is, és nem kizárólag a digitális világot érinti, hanem azokat a, a hagyományos adatkezeléseket is, amik nem számítástechnikai úton valósulnak meg. Tehát ez a kutatá, igyekeztünk el biztosítani, hogy az állampolgár, az európai állampolgárok magánéletét megfelelően megvédjük, oly módon, hogy ne érintse ez aránytalanul a vállalatokat, amelyek a gazdasági növekedésnek a mozgatói, a munkaadók, és amelyekre szükségünk van a válság idején különösen. Az Európai Bizottság jogalkotási csomagja az ada, a személyek védelmének megerősítése útján kíván tovább lépni, azonban ezen új jogok csak akkor lesznek hatással, hogyha ezeket hatékonyan ö, alkalmazzák és ö, alkal, valósítják meg. Olyan nemzeti hatóságokra van szükségük, amelyek valóban függetlenek, és amelyeknek kellő hatalmuk és anyagi forrásuk van, hogy a feladatukat megfelelően végezzék. Azt is tudjuk, hogy ez a helyzet nem minden ország, tagállamban áll fel. Csak az alapjogi karta 8. cikkét tudom idézni, amely ezt az elvet ö, megfogalmazza és kimondja, hogy a szabályok betartatását egy független hatóságnak kell végeznie. Egy jó igazgatásra, kormányzásra van szükségünk az Európai Unió szinten, ami biztosítja a jó együttműködést a nemzeti ellenőrző hatóságok között, és koherenciát biztosít a különböző rendelkezések alkalmazásának területén. Végezetül megfelelő szankciókra is szükségünk van jogsértés esetére, Azonban ezen szankcióknak is arányosnak kell lenni az elkövetett jogsértéssel, illetve az elszenvedett kárral, és ezeket is alkalmazni kell. Ezek a kérdések vetődnek fel most az ötös panelban, amelyet mindjárt el is kezdünk, és azonnal szeretném bemutatni az előadóinkat. Mindegyiküknek 10 perce van az előadásra, ezt követően megadjuk a szót a teremben lévőknek, azok, akik szeretnének kérdéseket feltenni, ezt két percben kell, hogy megtegyék, beleértve a bemutatkozásukat is, oly módon, hogy valódi vitát tudjunk folytatni, úgy, ahogy ezt előirányoztuk ennek az ülésnek az ütemtervében. Akkor először is bemutatom Péter Erikszont urat, a Svéd Parlament Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. Következő Péter Hastings úr, aki Európai Adatvédelmi Biztos. Bal Jakob Konstam úr, aki a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport elnöke, és végezetül Mário Oltheimer úr, az Európai Unió alapjogi ügynökségének tagja. És már is megadom a szót Erikson úrnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megpróbálok angolul beszélni. Ahogy hallották, a svéd parlamentet képviselem, illetve annak alkotmányügyi bizottságát. A svéd parlamentben nekünk meggyőződésünk, hogy a hatékony adatvédelemhez egységes szabályokra van szükség európai szinten. Azonban vannak elképzeléseink arról is, hogy ezt hogyan kellene megvalósítani. A svéd parlament véleménye szerint a legjobb és leghatékonyabb módja ennek, hogy ezt elérjük, valószínűleg az irányelvnek a megreformálása, nem pedig egy rendeletalkotás az Unió mégis eh, eh, rendeletet eh, választ, akkor szerintem újra át kell gondolnunk, hogy ez a rendeleti rendszer hogyan működjön, annak érdekében, hogy egy erősebb, hatékonyabb adatvédelmi rendszerünk legyen minden olyan esetben, amikor erre valóban szükség van. Az egyik álláspont, miután én a Alkotmányügyi Bizottságban vagyok, és az, a svéd alkotmányi rendszerben azt mondhatjuk, hogy az adatvédelem megfelelt a szabályoknak, a szólásszabadság, az átláthatóság és egyebeknek. Azonban a szabályozási rendszerben elengedhetetlen, hogy a dokumentumok hozzáférhetőségét is kezelje egy cikk. És jelenleg ez nem így van. Valószínűleg a 80-as cikkben lehet majd ez, ha úgy mennek a dolgok, ahogy ott lenne valószínűleg a helye. Másik probléma, hogy túl messzire mutató harmonizáció véleményünk szerint kontraproduktív lehet, és adott esetben gyengítheti az adatvédelmet. Miért? Azért, mert minden adat felhasználását egységessé tesszünk, akkor ez egy olyan helyzetet idéz elő, ahol sokkal szigorúbb lehet lehetőségek bevezetése az igazán érzékeny adatokra csökken. A bizottság egy mennyiségi megközelítést alkalmaz a minőségi megközelítés helyett. A kis és nagyvállalatokra különböző szabályok vonatkoznak. A nagyvállalatok nagy szervezetek, tehát ahol 250 dolgozó feletti létszám van, azoknak sokkal szigorúbbak a szabályai, és úgy gondoljuk, hogy ehelyett inkább lenne szükség hogy bizonyos ö, ö, hétköznapi triviális adatokat és kényes adatokat kezeljenek különböző módon, és ezek használata legyen különbözően szabályozva. A, re, a szabályozás el, elismeri, hogy a különböző adatoknak hoz különböző védelmi szintekre van szükség amikor a személyi adatok felhasználása nem kényes, akkor is szükség van a jövőben arra, hogy legyen ennek egyszerűsített szabályok is a mindennapi életben és olyan esetekben, amikor az adatok felhasználása nem kényes kérdés. A, valószínűleg az irányelv jobban tudná ezt kezelni. A svéd parlament inkább ezt támogatná, tehát mind amíg nem ö, sérti a személy integritását, addig lehessen szabadon használni az adatokat. A bizottság javaslata nagyobb bürokráciát, részletesebb szabályozást ö, ö, céloz meg, ez több költséget is jelent azon vállalatok számára, amelyek adatokkal foglalkoznak, még akkor is, amikor ezek nem ö, érzékeny adatok. Az egyablakos megoldás egyesek számára olcsóbbságot, mások számára drágább adatkezelést jelent. A sok esetben a delegált aktusok is felve, kérdése is felvetődik, és itt probléma van. Azt a veszélyt látjuk, hogy a gyakorlatban a bizottság javaslata nem lesz igazán kielégítő. Másik probléma, hogy lehetetlen előre látni, hogy a rendelet a jövőben hogyan fog alakulni. Nyilvánvaló konfliktus van a szubszidiaritás elvével. A delegált aktusok mennyisége túl sok. Másik hatás az lesz, hogy a nemzeti hatóságok a gyakorlatban elveszítik függetlenségük egy részét, mivel utasításokat kell elfogadniuk, vagy átvenniük az európai hatóságoktól, például a bizottságtól. Ez végül is Svédországban például alkotmányos problémát vet fel, feltételezem, hogy más országokban is van ilyen. Összefoglalva, a bizottság szabályozása túlzottan bürokratikus, túlzottan részletes, aminek a vége a hatékonytalanság és a felesleges költségek. De ami még ennél is fontosabb, hogy nem fog igazán jó adatvédelem megvalósulni, holott erre lenne szükségünk. A bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen, hogy egy jó, modern ö, javaslatot tegyen, és nem szabad, hogy túlzottan részletekbe menő szabályozás kerüljön elfogadásra. Ezért nagyon fontos, illetve nagyon nehéz elérni, hogy az állampolgárok fenntartás nélkül elfogadják bármelyik választott módszert. Ahogy még néhány szót szeretnék szólni az adat felülvizsgálatokról. Úgy gondoljuk, hogy a svéd adatvédelmi és felügyeleti hatóságnak viszonylag jó gazdasági lehetőségei és forrásai vannak. Következő évre 5 millió euróval rendelkezik, de ez természetesen az igények növekednek, és egyre több forrásra és pénzeszközre lesz szükség. Elnök asszony, köszönöm szépen Erikson úr, most pedig Hastings úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy azt mondom, hogy a bizottság által javasolt csomag óriási lépés előre az európai adatvédelemben. Szükséges és üdvözölt lépés, de ennek gyenge pontjai is vannak. Leginkább ez a csomag nem olyan átfogó, mint amilyen kellett volna lennie. És ö, a, ö, az irányelvben a ö, érvényesítése nem eléggé domborodik ki. Ezt kifejtettük az március 7-i EPS véleményben, és úgy tűnik, hogy a munkadokumentumban az előadók szavaiban előjön, tehát ezt nem szeretném elismételni. Most arra koncentrálunk, hogyan lehet az adatvédelmi jogok végrehajtását biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a, az jogok gyakorlását biztosítani kell, és a kötelezettségeket számon kell kérni a gyakorlatban az eredmény legyen konzisztens az Európai Unióban, jobban, mint amennyire most. Ez azt jelenti, hogy a ö, felügyelet és a végrehajtás ellenőrzése meg kell erősödjék. Ezzel kapcsolatban hat, mondjam a következő 6-7 gondolatot. Először is erőteljesen támogatom azokat a rendelkedéseket, amelyek azt biztosítják, hogy független legyen és megfelelő forrásokat kapjon az adatvédelmi hatóság. A függetlenség alapvető eleme a megfelelő adatvédelemnek. Ezt aláhúzta az EU bíróság a Németország esetében Csak hogy ö, ahogy a ö, DPA tagjait kinevezik, nos, vagy a parlament, ö, vagy a ö, tagállamok. Ö, a pa, nemzeti parlamenteket ebbe jobba kell bele kellene vonni. Itt gondolok az adatvédelmi ügynökség tagjainak a kinevezésére megfelelő erőforrásokat kell biztosítani, különben azok hiány nem tudja ellátni az ügynökség, a hatóság a munkáját. Ami a szankciókat illeti, nagyobb rugalmasság van rugalmasságra van szükség az adminisztratív szankciókban, hogy jobban tudjuk biztosítani az arányosságát a büntetéseknek önmagukban, valamint hatékony használatát a többi jogkörnek, amelyek nem olyan nyilvánvalóak, de <clears throat> amelyekre szintén gondolni kell. Különböző eszközöket lehet kombinálni, például a végrehajtás stratégiáját kidolgozni, útmutatást kell kidolgozni a jókör megfelelő használatáról. Az Európai Adatvédelmi Bizottság fogja ezt vezetni, de nagyobb rugalmasságra van szükség. Nem csak szankciók léteznek Üdvözöljük a hatósággal kapcsolatos rendelkezéseket. A jelenlegi megfogalmazásban azonban a kontrollőrökről, ellenőrökről van szó. Ez nem a nemzeti szintet jelenti általában. De valamit pontosítani kell, hogy mi is a megközelítés itt. Amikor ö, van egy illetékes hatóság, akkor ez nem kizárólagos jogkör, hanem strukturált módja az egyet működésnek a többi illetékes hatósággal. Ez az úgy szerepel, hogy anélkül, hogy ez érintené a hetedik fejezetet. De mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az az illetékes, van egy illetékes hatóság, de nem gyakorolhatja a jogkörét, hiszen ellenőriznie kell, és végre kell hajtatnia. Talán jobb lenne, hogy az illetékes hatóság bekerülne az együttműködésbe. Itt a hetedik fejezet egészére szeretnék most rátérni. Azt hiszem, hogy ez egy jó struktúra, de vannak fontos elemek benne, amelyeket pontosítani kell, és esetleg helyreigazítani. Először is most a konzisztencia mechanizmusra szeretnék fókuszálni. Milyen körülmények között fog működni a konzisztencia mechanizmus? Mikor kell a konzisztencia mechanizmusnak bemutatni az eseteket? Mik lesznek a következmények? Itt komoly kockázata van annak, hogy a mechanizmus túlterhelik, vagy van ö, olyan veszély, ö, hogy ö, bürokratikus rendszer alakul ki. Nagyobb rugalmasság szükség, és ö, rövidebb határidőkre van szükség. Nem emlékszem, közös konklúziókra például, konzenzusra egy hónapon belül. Itt tehát rugalmasabbnak kell lenni. Mind két elem kulcsfontosságú a siker érdekében. Most pedig rátérnék a bizottság jogkörére. Azt hiszem, hogy ebben a mechanizmusban ezt korlátozni kéne és világosá tenni. A bizottság szerepe fontos, véleményem szerint, de korlátozni kell vagy arra, hogy megkeresik a bordot, de hogyha a board döntött, akkor a bizottság ezt nem bírálhatja fölül. Márpedig most a bizottság elfogadhatatlan egyes jogkör elemekkel rendelkezik. Ez a függetlenség elevét sérti. Németország esetében kimondták, hogy nem lehet külső befolyás. A bizottság független a tagállamokkal szemben. De tehát vonatkozik a függetlenség a bizottságra is, de e, itt ez nem írhatja e, felül az adatvédelem érdekeit amikor egy szabásértési eljárás van, ami nem úgy történt, hogy kellett volna, vagy hogyha átmeneti intézkedéseket kérnek szóbeli kérelemmel. Reding asszony tegnap beszélt az európai törvény nyilvánvaló megsértéseinek eseteiről. Ezek után van egy megjegyzés. Ö, szeretném emlékezni, szívesen eljátszok a ránk kirót szerepet, de a megfelelő erőforrások szükségesek ehhez. Most ez korlátozott. Ezt újra kell gondolni. Ez is fontos elem a siker érdekében. Van még egy kérdés a delegált aktusokkal kapcsolatban, de inkább átadom ezt Jakob Konstamnak, aki nyilvánvalóan erről is fog beszélni, hiszen a 29. cikkkel kapcsolatban nemrég egy véleményt fogadtak el. És majd később kérek újra szót. Köszönöm. Merci, monsieur. Eh bien, donc... Euh, Köszönöm szépen, és akkor rögtön folytathatja is, Konstam úr. Engedjék meg, hogy felhasználjam azt a lehetőséget, hogy itt holland nyelven is szólhatok. A mai ülésen tárgyalandó kérdése kapcsolatban felhívnám arra a figyelmüket, hogy Oroszország bejelentette, hogy egy véleményt fog kiadni az Európai Bizottságnak eh, eh, az állásfoglalásával kapcsolatban. Ez a vélemény egyébként bejöve ide a terembe az asztalon meg is található. Ez tartalmaz olyan pontokat, amelyeket a mai kérdése nem eh, függenek közvetlenül össze, de mindenképpen tartalmaz egy sürgős felszólítást arra vonatkozóan mindannyiunkhoz, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatban fordítsunk figyelmet a megfelelő fogalom meghatározásra, másodszorban pedig ne adjunk alább azon tekintetben, hogy kifejezetten járulunk hozzá ahhoz, hogy a nyomon követő véleményben meghallgatunk olyan hangokat, amelyek az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament közötti vitában mégiscsak hangot kaptak. És ami pedig az előadásomnak a lényegi témáját illeti, és ennek az ülésnek a lényegi kérdését, szeretném hangsúlyozottan ismételni azon kívánságunkat, hogy az Európai Parlament gondoskodjon arról, hogy a jó jogszabályalkotás megfelelően vegye figyelembe az eddigi fejleményeket. Két eszközt javasolt a bizottság érthető módon, itt egy, egy rendeletet és egy irányelvet. Mi azt támogatjuk, hogy az Európai Parlament mind a két jogszabályt egy ilyen csomagszerű megközelítésben kezelje, és mindenképpen megfelelő legyen a két eszköz. A másik cél nyilvánvalóan ennek során az volt, hogy különböző jogokat és garanciákat biztosítsunk a két jogszabában. A négy eh, említett kérdés, először is a szankció kérdése eh, a megfelelően kezelhető adatfelügyelet szempontjából mindenképpen szükség van a szankció kiszabásának lehetőségére a privát adatkezelők számára. A személyes adatok tulajdonképpen az aranyjal egyenlő értékűek egyfajta fizetőeszközt jelentenek eh, mindenképpen ezt láthatjuk a Facebooknak a tőzsdére menetele kapcsán. Úgyhogy fontos, hogy a tagállamokban bizonyos termékek és szolgáltatások esetében lássuk azt, hogy bizonyos adatkezelők monopólium helyzetbe kerültek, és ez a gyakorlati tapasztalat alapján mindenképpen fontos, hogy lássuk, hogy fontos a versenybiztosítása, illetőleg a magánadatok védelmek biztosítása, és az ezekkel kapcsolatos szankcióknak a hatékonysága. Erről már ugye Péter is szólt a szankciók keretében, aztán a megjegyzéseim a konzisztencia mechanizmussal kapcsolatban, utalva arra is azokra a megjegyzésekre, amelyeket Péter Hastings tett. Két olyan pont van, amit én mindenképpen hozzáfűznék ehhez. Az egyik az, hogy ne rejtsük véka alá, hogy a konzisztencia mechanizmusnak a hatása a különböző E, nemzeti adatvédelmi hatóságok es közötti viszonyban most még gyakorlatilag nem éri el a kívánt szintet. Nagyon reméljük, hogy a közeljövőben egy jelentést, vagy nyomonkövető jelentést adhatunk ki erről a kérdésről. Amit Péter Hastings is elmondott, e, az az, hogy az Európai Bizottságnak kell majd megkapni a jogot arra, hogy beavatkozzon hogyha nem ért egyet az Európai Adatvédelmi Biztos, illetve Board valamely döntésével hogyha a valamely hatóság függetlenségéről van szó. Szóval az utolsó megjegyzésem pedig a költségvetést érinteni. Szerencsére, ahogy a svéd kollégas elmondta ezen a fórumon, a személyes adatok hatékony védelme szempontjából ez egy rendkívül gyenge pont úgy gondolom, hogy a konzisztencia mechanizmussal eh, a közeljövőben még súlyosabb problémák keletkezhetnek a nem megfelelő költségvetés eh, következtében. Az adatoknak a gyűjtése, feldolgozása, továbbadása az elmúlt évtizedben rendkívüli mértékben megnőtt, úgy a közszférában, mint a magánszférában. Hogy megfelelő erejű felügyeletet biztosítsunk, és a jogszabályi kereteknek a megfelelő betartását nagyon is okot látunk arra, hogy harmonizáljuk a jogszabályi keretfeltételeket itt az Európai Unióban, és ehhez nyilvánvalóan szükséges az F, egy, egy hatékony konzisztencia mechanizmusok a kialakítása az adatkezelő felek között. Minden egyes adatvédelmi biztos, nemzeti adatvédelmi biztos részt kell, hogy tudjon venni ebben, és akkor mindenképpen hatékonyabb lesz a működés, azonban ez szükséges a megfelelő költségvetési forrásoknak a rögzítése, meghatározása is. Tehát van itt egy minimum költségvetés, amit meg kell határozni, aztán nyilvánvalóan ezt hozzá kell igazítani a lakosok számához, a termékek, szolgáltatások számához. És nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott állapotot alakítsunk ki a költségvetés területén, és ez figyelembe vegye ezeket a feltételeket, ugyanis így válhat az ő szolgálata olyan tevékenységű szolgáltatása, amely amely az Európai Adatvédelem Biztos Hivatalának a lehetőségét hosszú távon nem ássa alá, és eh, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, illetőleg kapcsolatos megjegyzéseim. Egy dologban mindenképpen egyet érthetünk, eh, vihar keletkezett eh, itt azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e a jövőben javításra. Igenis szükség van úgy gondolom, hogy valamennyi delegált jogi eh, aktusnak eh, a rendeletbe kell belekerülnie, hogyha megnézik a véleményünket, amit ezzel kapcsolatban